Ugyanis ezzel a fotóval aztán mindenkinek megmutathatnák, aki Brüsszelbe érkezik, hogy az intézmények közösen lépnek fel. Okay, Dank. Wir kommen nun Köszönjük szépen, most pedig a szavazáshoz érkeztünk. Rapkai úr jelentése Martin Ehrenhauser parlamenti mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem. Ki támogatja, emelje a kezét, kérem. Ki van ellene? Ki tartózkodik? Akkor erről így döntöttünk. 2013-as költségvetésről van szó, megadom először a szót, levél jelentéstevő úrnak parancsoljon. Signor Presidente, cari Elnök úr, igen tisztelt kollégák, minden évben az eljárás nagyon összetett, nagyon komplikált, ezért technikai módosításokról kell szavaznunk. Ami az általános költségvetést illeti, a számoknál a DOC 6-ra oda kell figyelnünk, ezt kell figyelembe vennünk. Végezetül vannak javítások, korrektúrek is. A az előkészítő és kísérleti jellegű intézkedésekre vonatkozóan az indikátorok kidolgozása az e, a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó kárta végrehajtására vonatkozóan ez az egy rubrika a 3A alá tartozik, nem az 1A alá, továbbá a gyümölcsökkel és zöldségekkel kapcsolatos nem a 3B alatt, hanem a 2-es bekezdés alatt szerepel, Továbbá az Európai Unióban az egészségügyi intézkedések előmozdítására nem 100 ezer eurót szánunk, hanem 1 milliót, és 2 millióval csökkentjük az éghajlatvédelemre vonatkozó összeget. Ami a humanitárius szerepvállalást illeti, egy millióval csökken az összeg a tervezettel szemben. Ezen felül el szeretném mondani, hogy a parlament álláspontja nem vette figyelembe a bizottság által elfogadott 2013 per 1-es levelet. A, az egyeztetés során erről is szó lesz. Zárásképpen szeretnék elmondani, nagyon fontos, hogy a parlament a 2013-as költségvetés kapcsán egységesen lépjen fel, ez fontosabb, mint valaha. Egy nagyon nehéz egyeztetés elé nézünk a tanácssal, ugyanis a tanács nem szeretné rendelkezésre bocsátani a szükséges forrásokat, ezért kérem, szavazzunk egységesen, lépjünk fel egységesen, mutassuk meg, hogy közösen harcolunk parlamentként. Köszönjük szépen Levia úrnak, rátérünk a szavazásra, megpróbálom a lehető legrövidebben elintézni ezt.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 981-es módosítás mellette. Első blokk. Ki van mellette? Akkor még egyszer. Még egyszer, még egyszer az én hibám volt. Most akkor az első blokkról szavazunk. Mellette? Ellene? Tartózkodás. Elfogadtuk. Auf Nummer 981. 981 mellette, ellene, tartózkodás,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 akkor ezt nagy többséggel elfogadtuk. 272-es módosító mellette ki van, ellene, tartózkodás elutasítva. 351-es módosító ki van mellette. Igen, név szerinti szavazás, igaz? Megnyitom a szavazást, név szerint szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. elfogadtuk. 878-as ezzel okafogyottá vált, 206-os módosító ki van mellette, ellene ki van, tartózkodás, elfogadtuk. 774-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 200-as módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. De szúr parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Nyolc év múltán, elmúltával most kell első ízben megállapítanom azt, hogy nem működik a szavazás. Egy technikus mindjárt oda fárad, talán húzza ki a szavazókártyáját, és még egyszer nyomja bele erősen a gépbe, néha ez segít. Nem működik. Jó. 963-as módosítás okofogyottá vált, a következő 964-es, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Minden kolléga szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. A következő, a 965-ös módosító, két részben szavazunk, név szerint szavazunk, megnyitom az első részről szóló szavazást. Minden kolléga szavazott? Úgy tűnik igen, akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. Második rész, Megnyitom a szavazást a második részről. Minden kolléga szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 966-os módosító a következő. Mellette ki van? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elutasítva. 1200-as módosító mellette? Ellene? tartózkodás elfogadva. Még egyszer megkérdezem, 1200-as mellette ki van? Ellene ki van? Egyértelműen elfogadtuk. De ha ellenőrzést kérnek, akkor ellenőrizzük. 1200-as módosítóról van szó. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 116-os módosító a következő, illetve az okafogyott, 762-es módosító mellette ki van, ellene ki van, tartózkodás elfogadva. 104-es okafogyottá vált, név szerint szavazunk a 899-es módosítóról, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 1162-es módosító, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ezzel a 190-es fogyott, 280-as a következő mellette ki van, ellene, tartózkodás, elutasítva. 282-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Kettes blokk mellette ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas blokk, illetve harmadik blokk mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 34-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 33-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 29-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A 998-as módosító okafogyottá vált, 1148-as név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 876-os okafogyottá vált, a következő az 1005-ös. Mellette ki van? Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Két azonos módosító következik, a 754-es és a 997-es. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Sajnos csalódást kell okoznom, minősített többségre van szükség, ezért elutasítottuk ezt. 1002-es módosító mellett név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 992-es módosító mellette ki van, ellene. Tartózkodás elutasítva. Négyes blokk mellette ki van. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 977-es módosító mellette ki van. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 298-as mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadva. 978-as módosító, név szerint szavazunk, elnézést, okafogyottá vált. A következő a 793-as módosító mellette ki van. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ezzel a 979-es okafogyottá vált. A következő 300-as módosító mellette ki van. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. A 891-es okafogyottá vált ezzel, a következő az 1147-es, ez is okafogyott. Nem, mégsem, erről név szerint kell szavaznunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk ezáltal a következő módosító 892-es okafogyottá vált. 308-as módosító mellette ki van? Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Ezáltal a 741-es állítólag a számokról nem kell szavaznunk, de a magyarázatokról igen. Ki van mellette? Azt hiszem, a frakciók ugyanúgy meg vannak zavarodva, mint ahogyan én is. Tehát ki van ellene, úgy kérdezem inkább. Úgy, úgy látom, ezt elutasítottuk. Jó. 281-es módosító mellette ki van? Ellene. Tartózkodás elutasítva. 1152 mellette? Ellene. Tartózkodás elfogadva. Ezáltal a 893-as okafogyottá vált, ötös blokk mellette ki van, ellene, tartózkodás elfogadva, hatos blokk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 111-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 274-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 1018-as módosító mellette ki van, ellene ki van, ki tartózkodik, elutasítva. 1240-es módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 939-es ezzel okafogyottá vált. A következő az 1241-es, két részben szavazunk, az első rész mellett ki van. Ellene, tartózkodás, elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 1192-es, szintén két részben, első rész mellett ki van, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. Második rész mellette ki van, ellene. Ezt ellenőriznünk kell, tehát a második részről megnyitom a szavazást. Tehát az 1192-es módosító második részéről szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. A következő 262-es módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Igaza van, igaza van. A következő az 1194-es, szintén név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ezzel a 220-as és az 1020-as módosító okafogyottá vált. 1195-ös név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ezzel a 221-es, 1021-es okafogyott, 432-es mellette ki van. Dagegen. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. A 222-es és a 1022-es azonosak, okafogyottá váltak, 127-es ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Ezzel a 947-es okafogyottá vált, 128-as ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A 948-as okafogyottá vált, 244-es név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva, ezzel a 935-ös okafogyatta vált, 245-ös ki van mellette. Név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. elfogadva, ezzel a 932-es okafogyott, 1243-as következik, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva, ezáltal a következők, a 226 és az 1024-es okafogyatta váltak, 1245-ös név szavazás, megnyitom a név szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. A következő módosítók okafogyottá váltak. 1246-os név szavazásban megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. A következő módosító alkafogyottá evelt. 247-es, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, hogyha nem emelik fel a kezüket, akkor nem látom, hogy akarnak-e szavazni. Néha azt látom, hogy a kezüket támasztják az álluk alá, emeljék fel a kezüket, a 275-ös okafogyattával 1196-os név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, ezáltal a következő módosítók okafogyottá váltak. Hetes tömb ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 1258-as név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. A következők okafogyottak, nézzük a nyolcas tömböt, ki van mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig nézzük az 1263-as név szerinti szavazás ki van mellett. Elnézésüket kérem, mondja az elnök, megnyitom a szavazást. Kicsit lassúak a gépek. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. elfogadva. Kilences tömb ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Tízes tömb mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Tizenegyes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Tizenkettes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most a tanácsnak adom meg a szót, amennyiben hozzá kíván szólni. Uh, Tessék, Mavrojanis úr. Das ist aus prozeduralen Erwägungen. Eljárás jogi okokból és szükségességből az a helyzet, hogy kombenditónak meg kell nyugodnia. Tessék, Mavrojanis úr. Elnök úr, üdvözlöm az Európai Parlament tagjait, hölgyeim és uraim. Az Európai Parlament az imént elfogadott egy módosító indítványt, ami módosítja a tanács 2015-től terjedő időszakra tervezett költségvetési tervezetét, és ennek következtében én a saját hatáskörömben, mivel a tanács elnökei szerepét töltöm be, egyetértek azzal, hogy az Európai Parlament elnöke meggyőzte az Egyeztető Bizottságot a 314-es cikk negyedik bekezdésének C pontja szerint beszélek most az Európai Unió működéséről szóló szerződésről. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Via úr, hozzá kíván szólni, tessék, öné a szó. Átugrottunk egy módosítón, a 272-esen a négyes fejezetet illetően erről nem szavaztunk. Ez okafogyottá vált, rendben van így. Elnök, rendben, köszönöm szépen. Most nézzük a Lavia Vogan jelentést a 2013-as költségvetés kér e valaki szót, nem, akkor kezdjük a 18-as módosítóval, ki van mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 35-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 42-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 43-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 44-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 30, 45-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. A, megnyitom a szavazást a 21-es módosítóról. Név szerinti szavazás következik. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. elutasítva. Most nézzük a 36-os módosítót, ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Nézzük az eredeti szöveget. Első rész, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, tartózkodás szintén elfogadva. 22-es 22-es C az ECR részéről, 22 D az ECR részéről. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. 19-es mellette? Ellene? Tartózkodás elutasítva. Egyes módosító név szerinti szavazásban megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. Kettes módosító név szerinti szavazásban megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Hármas módosító név szerinti szavazásban megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva 37-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 38-as mellette ellene tartózkodás még egyszer kérem, hogy emeljék fel a kezüket. Ki van a 38-as mellett? Ellene. Tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, mert áttekinthetetlen. Megnyitom a szavazást 38-asról. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Négyes név szerinti szavazásban megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 48 os mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ötös név szerinti szavazásban megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadva. Hatos módosító ki van mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. Húszas mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. 39-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 7-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 10-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 46-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 8-as név szerinti szavazásban megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. 40-es mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. 41-es mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. 9-es mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 25-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. Megnyitom a szavazást. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen szavazott, lezárom a szavazást. Na klar, abgelehnt. So. Änderungsantrag. Wo sind wir? 50. 15-ös név szerinti szavazásban megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. elutasítva. 16-os név szerinti szavazásban megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva 26-os, szintén név szerinti szavazás keretében megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. elutasítva. 27-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 28-as mellett a név, a név szerinti szavazás következik, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva nézzük a 29-est, még egyszer név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. elutasítva. Nézzük az eredeti ö, szöveget. 86-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 87-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Eredeti szöveg 88-as, két részben első rész név szerinti szavazás keretében megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva, második rész, szintén név szerinti szavazás keretében, ezennel ezt megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 89-es első rész név szerinti szavazás keretében megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Második rész szintén név szerinti szavazás keretében megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom. Elfogadva. 90-es pont, szintén név szerinti szavazás keretében. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadva. 11-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Rendben hogyha óhatják. 11-es módosítóról megnyitom a népszinti szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. Nézzük meg most az eredeti szöveget, a 91-es bekezdés, eredeti szöveg ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 30-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 31-es módosító két részben első rész mellette ellene tartózkodás elutasítva. Második rész. A második rész okafogyottá vált. 32-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 33-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17-es módosító népszerinti szavazás keretében megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 34-es módosító ki van mellette, ellene, tartózkodás, nem világos a helyzet, megnyitom az elektronikus szavazást, ellenőrizzük ezt a 34-esről, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. az állásfoglalásról szavazzunk név szerinti szavazás keretében. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Gratulálok a jelentéstevőknek. Nézzük meg most Bőge úr és Kalfin úr jelentését. 47-es módosító név szerinti szavazás keretében megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Ist abgelehnt. Elutasítva. Egyes bekezdés, 61-es módosító ki van mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 39-as név szerinti szavazás keretében megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. A GUE 49-től 64-esig terjedő módosítói tömbben megszavazhatnánk, hogyha egyetértenek. Ha a GUE ezzel egyetért, akkor tömbben szavaznánk ezekről a módosítókról. Egyetértenek? Van ellenvetése valakinek a tömbben való szavazás ellen? Akkor nézzük a 49-es 50, 51, 52, 53, 62 és 63-as, valamint 64-es módosítókról tömbben szavazunk, ki van mellettük. Ellenük tartózkodás elutasítva. Nézzük meg most a 40-es módosított név szerinti szavazás keretében megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom. Elutasítva. 41-es név szerinti szavazás keretében megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom. Már az EFD-nél megpróbáltam egyszer ezt, 42-es névszerinti szavazás keretében. Mindenki szavazott, lezárom. Elutasítva 43-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 65-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ötös EFD név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom. Elutasítva. Nézzük meg most, a hármas módosítót ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 44-es név szerinti szavazás keretében megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 66-os ki van mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. 6-os. D. Névszenti szavazás keretében megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítva. 7-es D. Névszentő szavazás keretében megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 8-as D. Név szerinti szavazás keretében megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 9D név szerinti szavazás keretében megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítva 45-ös név szerinti szavazás keretében megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elutasítva 67-es ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 10-es név szerinti szavazás keretében ki van. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva az EFD, hogyha egyetértene, hogy 11, 12, 13 öm, tömbben szavazódna meg, igen vagy nem, akkor tömbben, na mégsem, 11D következik. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom. Elutasítva 12-es. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom. Elutasítva. 13-as D módosító név szerinti szavazás keretében megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom. Elutasítva. 54-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 48-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. Világosan elutasítottuk 68-as mellette ellene tartózkodás elutasítva 55-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva 56-os mellette ellene tartózkodás elutasítva 72-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. Az eredeti szöveg Oké, és azt azt Rendben, ellenőrizzük a 72-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Most pedig elutasítva, most pedig nézzük meg az eredeti szöveget. A 27-es bekezdés első részét ki van mellette. Ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 57-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 14-es D név szerinti szavazás keretében megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. 69-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös D név szerinti szavazás keretében megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. 16D. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom. Elutasítva. 17D. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 18D név szerinti szavazás keretében megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom. Elutasítva. 58-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 19D név szerinti szavazás keretében megnyitom a szavazást, lezárom. elutasítva. 20D, szintén név szerinti szavazás keretében. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Kérem, Lamsdorf úr. Elnök úr, elég sok módosítóról szavazunk, egy frakció részéről amely általában nagy súlyt helyez arra, hogy az eljárási szabályzatot nagyon szigorúan betartsuk. Azt hiszem, hogy a név szerinti szavazásnál nagyon fontos, különösen fontos témákban talán fel lehetne venni, vetni a kérdést, hogy szükség van erre az összes név szerinti szavazásra. 21. 21-es módosító név szerinti szavazás keretében megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Kettes módosító ki van mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. Az EFD frakciótól kérdezem, hogy a 22-es, 23, 24, 25, 26, 27-es módosítókról többen lehet-e szavazni? Speroni úr, ön a frakcióelnök. Igen, akkor többen szavazzunk név szerint, megnyitom a szavazást. Ön nem is ehhez a frakcióhoz tartozik, és a frakció éppen egyetértését nyilvánította, hogy tömbben szavazzunk. Rendben, 22-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 23-as D, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. 24-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 25-ös D, Megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. 26-os, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. 26-os, megnyitom, lezárom, elutasítva. 50-es bekezdés eredeti szöveg eh, név szerinti szavazás keretében megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Egyes módosító ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 27-es D, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva. 28D, megnyitom, lezárom. Elutasítva. 29D, Megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítva 30D, megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítva 31D, megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítva. 32D. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 75-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva. 33-as D név szerinti szavazás keretében megnyitom a szavazást. Lezárom. elutasítva. 59-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 34D név szerinti szavazás keretében megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk a módosítót. 35-ös módosító a névszerinti szavazás keretében. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítva. 70-es, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 36-os D név szerinti szavazás keretében megnyitom a szavazást, lezárom. elutasítva. 37-es D. Megnyitom a szavazást, lezárom. Elutasítva. 71 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 38D név szerinti szavazás keretében megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 76-os, ki van mellette, ellene. Tartózkodás elfogadva. 60-as, mellette, ellene. Tartózkodás elutasítva. 73-as mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 74-es mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 4-es, még egyszer népszerinti szavazás keretében, megnyitom a szavazást, lezárom, elutasítva, most Nézzük meg az állásfogás tervezetet annak egészében, név szerinti szavazás keretében. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Gratulálok a jelentéstevőknek, Bőge és Kalfin uraknak. Glaube ich darf feststellen. Azt hiszem megállapíthatom, hogy ezzel a többséggel az Európai Parlament álláspontja a jelenlegi tárgyalások során teljesen világosan kifejezésre jutott. A tárgyaló csapatunk, és számomra is ez bizonyosan erős támogatást jelent. Köszönöm szépen ezt a támogatást. Most nézzük a 138-as cikk értelmében Dehány jelentést név szerinti szavazás keretében. Egyetlen szavazás, ezt megnyitom ezt a szavazást, lezárom a szavazást. A jelentést elfogadtuk. Most pedig nézzük Gressle asszony és Rivellini úr jelentését a költségvetésre alkalmazandó pénzügyi szabályokat illetően. Először Gressle asszony kap szót, tessék. Tisztelt kollégák, tisztelt elnök úr, a lehető legrövidebbre fogom ma Erről a konszolidált szövegről szavazunk egy szavazással, arról szavazunk, hogy egy közös nyilatkozatot is mellékelünk ehhez a szöveghez, de arról is szavazunk, hogy egy egységes nyilatkozatot fogunk mellékelni a parlament részéről, és ezt szeretném felolvasni a 85,9 milliós összeg, amelyet a belgák az Európai Parlamentnek 2010 elején visszafizettek és célhoz kötöttek ingatlan projektekre. Ezek külső célhoz kötött bevételek szerint tekintendők a költségvetés eljárás értelmében. Ez a szöveg. Köszönetet mondok mindenkinek, aki részt vett ezen nehéz feladatban, amely ezen rendelet tárgyalására vonatkozott. Még egyszer köszönöm szépen, elnök, köszönöm szépen, Grászló asszony, Rivellini úr kap szót. Egészen röviden szeretném kiemelni, hogy ma egy új rendeletet, egy korszerűbb, egyszerűbb rendeletet fogadunk el az alapok kezelését illetően, és ez sokkal hatékonyabb jogszabályokkal rendelkezik a jelenlegi válság leküzdése céljából mindenkinek köszönetet mondok. Elnök, köszönöm szépen, Rivellini úr. A teljes szövegről Szavazunk tehát, ki van a szöveg mellett, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nézzük meg most. Az ekként módosított javaslatról egy szavazás keretében szavazunk, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva a jogalkotási állásfoglalás tervezet az egyes cikk értelmében van egy 310-es módosító, ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. A jogalkotási állásfoglalás tervezetről állás, ö, népszerinti szavazás keretében szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadva.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 Akkor most elkezdhetjük a szavazatmagyarázatokat. Először Fox urat szólítom felszólalásra a lavéra jelentéssel kapcsolatosan. Köszönöm szépen, elnök úr! Az Egyesült Királyságban még mindig próbáljuk megérteni, és felmérni azt, hogy milyen romokban hagyta a pénzügyi kormányzatot a legutóbbi munkáspárti kormányzás, és folyamatosan csökkentették a kiadásokat. Én azért szavaztam a költségvetés ellen, mert növeli 6,8%-kal az EU költségvetését. Az, hogy az EU ilyen nagy növelést kér, vagy bármilyen növelést, elfogadhatatlan. Ezzel lehet leginkább elidegeníteni az Egyesült Királyságban és az EU egészében a szab-